Good morning, colleagues. I am happy to announce... Jó reggelt, kollégák! Örömmel jelentem be, hogy elkezdjük a mai ülést, úgyhogy kérem foglaljanak helyet, és kezdjük is el. Ma a szocialisták győztek, itt megjelentek időben, leültek, és ők várják, hogy kezdhessük az ülést, úgyhogy ma ők győztek. Ezt nyilván a néppártnak címzem ezt a megjegyzést, de viccelek. nem tudom mi a helyzet azokkal, akik még nincsenek itt. Nyilván nem fontos ez nekik, most viszont beszámolok arra, hogy mi történt tegnap a koordinátori ülésen. A júniusi napirend tervezetet elfogadtuk, ami a véleményeket illetve örömmel jelentem be, hogy Notiz, Marias ECRS kollégánkat kineveztük előadónak a határon átkelő, tehát az országhatárokon átnyúló örökbefogadások esetében. Erről lesz majd egyébként egy nemzetközi a nemzetközi örökbefogadásokról lesz egy meghallgatásunk a Jurival közösen. Készítjük elé ezt a workshopot. Erre tehát a kollégák számítanak, és szerintem nagyon érdekes lesz maga a vélemény is, és az egész téma körbejárása is sürgősségi kérdések, illetve a frakció kérései. Abban állapodtunk meg, hogy hogy a 1772 per 12-es petícióval kapcsolatban és a hasonló témára, témával kapcsolatos esetekben, az ellopott csecsemő kérdése Spanyolországban, erről szeptemberben beszélünk. Egy másik spanyol problémát pedig júliusban fogunk megtárgyalni. Tényfeltáró missziók. Ezzel kapcsolatban az a döntés született, hogy az Egyesült Királyságba fogunk látogatni idén, az év második fél évben, 2015 második fél évben. Aztán gyermekvédelem. Az a döntés született, hogy Spanyolországba Spanyolországba látogatunk 2016 első részében. az Ebro és a Tahoe folyókat, folyóknak a környezetvédelmi problémáiról fogunk beszélni, ezeket fogjuk feltárni. Aztán a spanyol bankok, ami a spanyol bankokat illeti, sikerült a felérnünk az elnökök értekezletén, hogy a plenárisra kerüljön ez a téma egy szóbeli kérdés formájában nem tudjuk, hogy ezt elfogadják-e, de az az elképzelésünk, hogy egy ilyen kéréssel fogunk majd élni. A question will be to, to the committee. Aztán a szóbeli kérdést a bizottság elé jóváhagyása júniusba terjesztjük. Aztán a spanyol bankhatóságnak is küldünk egy levelet ebben a témában, ami pedig a PETI portált illeti. A legfőbb aggája sok mindenkinek az volt, bár nagyon jó volt az eszmecsere, és Lápra úr is jelen volt a részletes eszmecserén. Köszönet tehát a titkárságnak, nagyon jó munkát végeztek eddig. To nominate. Aztán született egy döntés, Rosszát, ezt asszonyt a néppárt képviseletében a közigazgatási jogszabály témájában, a júriban lesz a képviselőnk, és lesz aztán egy póttagunk is. Majd visszatérek még erre a témára, és közben mindenkivel a nevet. Aztán az új útmutatások. Ezeket már kiosztottuk, eléggé vastag dokumentumról van szó, megkapták a koordinátorok, és az a döntés született, hogy a koordinátorok véleményüket írásban nyújtják be, illetve a módosító javaslataikat május 28-áig, mégpedig a titkárságba kerülnek ezek a ajánlások, hiszen a titkárság most már a felelős ezért nem én. A júniusi koordinátori ülés napirendjére is felvesszük, majd a júliusi ülésen kerül jóváhagyásra, mielőtt kitörne a nyári szünet. Nos, ennyit a koordinátorok üléséről, most Margareté a szó. Elnézést, hogy tegnap nem voltam itt. Ami a tényfeltáró ülést illeti, azt mondták nekem, hogy Írországba is ellátogatunk, mert megígértük, úgyhogy el kell mennünk. Mindenképpen támogatom Spanyolországot, de hát már ott nagyon sokszor jártunk. És az Egyesült Királyság is rendben van, de szerintem be kell tartani az ígéretünket, és el kell mennünk Írországba is. Nekem azt mondták, hogy a döntés meg is született. Elnök. Igen, nagyon sokat beszéltünk erről, és nagy valószínűséggel 2016-ban el is látogatunk Írországba de hivatalosan még nem született meg a döntés, tegyük meg ezt a következő koordinátori ülésen. Igen, ha tisztázhatnám ezt a dolgot, alaposan megvitattuk Ironszen kérdését, és azt gondolom, hogy ez lesz a döntés. Azonban két döntés született. 2015-ben Egyesült Királyság, 2016-ban Spanyolország. És nagy a valószínűsége, hogy Írországba is elmegyünk tényfeltáró útra, azonban hivatalosan még nem született meg ez a döntés. Jó, akkor menjünk tovább, és szavazzunk. The agenda. First of all, it's the application of EU. E no, out and, out and Exactly, exactly. And then it would be really good if So I hope you have your voting cards with you. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája, és be is teszi a szerkezetbe, akkor szavazzunk. Először is a vélemény a vízhez való jog európai polgári kezdeményezés nyomonkövetéséről, eredeti címén Right 2 Water. Number two, Először is nézzük a kettes módosítót, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Amendment number two. Kettes módosító mellette ellene elnök asszony javítja magát, az egyes módosítóról van szó, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ó, persze, ez okafogyottá válik. Hát, kicsit korán van még, nekem meg végképp. Négyes, részenként szavazunk, először az elsőről, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő okafogyottá vált. Következik tehát a hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk hetes, okafogyott, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, okafogyottá vált, egészen a 13-asig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os. Két részben szavazunk erről, először az első részről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as. Nem. D kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es. Ez okafogyottá válik. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellette. Á, nem, ez is okafogyottá vált. 24-es. Részenként szavazunk, az első rész mellett ki van. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 22-est visszavonták, a 23-asok két részben szavazunk, első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös ez okafogyottá vált, 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, á, nem, okafogyott. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kiszavaz a 40-esre. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es, 43-as, 40, ö, okafogyott 44-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette nem, ez okafogyottá vált. 54-es első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Ötvenötös, megnyitom a szavazást, le is zárom, elutasítottuk. A vélemény tervezet egészéről szavazunk, nem, nem, elektronikusan szavazunk, nem készfeltartással. Megnyitom a szavazást tehát. Lezárhatom a szavazást? Nem, nem, túl sokan szavaznak. lezárjuk a szavazást és újra kezdjük. A koordinátorokat kérem, hogy ellenőrizzék, hogy hány képviselőjük van, többen nem szavazhatnak. Úgyhogy most megnyitom a szavazást. Still too many. Még mindig túl sokan vannak. FDD, GUE, szocialisták mindenkinél egyel többen szavaznak sőt, az FDD-nél kettővel többen. This is, this is a mistake. According to me, three, we are three. But the maximum and is nine. Okay. The machine. This is a technical... Hát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy a géppel van a gond. Önök jól szavaztak. Well are full, the other ah. okay. are complete. Okay. okay, which means that. We'll, we'll then. Okay, this is this is it. Okay, there are 28 voting. So 28 people are voting. Rendben, 28-an szavaztak, és most akkor lezárom a szavazást. És nagy többséggel fogadtuk el, úgyhogy gratulálunk a jelentéskészítőjének. Kiváló munkát végzett. Yeah, that was strange. That was a bit strange. Okay. Now the application of EU law. Nos, a következő témánk az uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követése, erről szól a következő szavazás. A jogszabályok alkalmazásáról készült 30-es és 30 31. jelentés rossz a kollégám tollából. Az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kell, azt hiszem. Megnyitom a szavazást. kérem ellenőrizzék, hogy kellő számú tag szavazzon. És akkor lezárom a szavazást, lezárhatom? Igen, úgy tűnik. Lezártam a szavazást. És ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító melle, két külön változat van, az első variáció mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második variáció ke, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 12-es mellette, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ugye ezt kell jeleznünk, mivel a szavazásvezetők nem jeleztek, azt gondolom ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. 12-esről szavazunk tehát. És le is zárom a szavazást. És nagy többséggel elfogadtuk, úgyhogy kérem a szavazás vezetőket, hogy jelezzenek, különben ez így nem fog menni. Ugye, mert nem teszik fel az emberek a kezüket. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 20-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es az ugye okafogyott, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es módosító két részben, első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, azt hiszem. Megnyitom a szavazást a 32-es módosítóról. Le is zárom a szavazást, és elfogadtuk. Nem túl nagy többséggel, de attól még elfogadtuk. Harmincas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. Tehát a 37-esről megnyitom a szavazást. Amit... Á, most megint túl sokan szavaztunk, én úgy látom. Kedves koordinátorok, figyeljenek oda, hogy ügyeljenek rá, hogy ne legyenek túl sokan a szavazók. Most úgy látom, hogy rendben van, tehát megnyitom, most le is zártam. És elfogadtuk. Hát egy hajszányi többséggel, de elfogadtuk. Harmincnyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy itt is túl sokban többségben vannak a mellette szavazók, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, tehát a 38-asról, 38-as szóval módosítóról beszélünk, és megint egyel többen szavazunk, úgy látom. És lezárom a szavazást. És most ezt nézzük meg. Amikor ugye tudjuk, hogy egyenlő egyenlőség van, akkor az, az elutasításnak számít. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tilt, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, rendben. Tehát a 40-es módosítóról megnyitom a gépi szavazást. És lezárom. És ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt világosan elfogadtuk, teljesen egyértelmű. Következőről két részben szavazunk. A 46-osról első mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Azt hiszem, megint valami technikai dolog van itt a háttérben. Folytathatom? kérdezi az elnök asszony. Tehát 48-as első változat mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Tehát 48-as módosító első változatáról. Egyes számú változatról megnyitom a szavazást. és le is zárom. Elfogadtuk. Mivel ezt elfogadtuk, ezért a második változatról az való szavazás okafogyottá vált, úgyhogy lépünk tovább a négyes kompromisszumos módosítóra mellette. Tehát négyes kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Tehát 53-as módosítóról megnyitom a szavazást. Amit le is zárok. És elfogadtuk, úgy látom. 54-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 55-ös, 55-ös, 54-es. Ellenőrizzük az, az 54-est, mondja az elnökasszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Egy szavazattal, de ugye muszáj ellenőrizni a dolgokat. 55-ös módosító mellette, ellene tartózkodás teljesen világosan elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mert föltette a kezét arra, hogy igen, e, mellette. Rendben, tehát még egyszer 56-os mellette, ellene, tartózkodás. Na most ugye akkor kolléga jó időben, kellő időben emelte fel a kis kezét. Nos, ezt hiszem, hogy egy kis technikai szünetet tartunk. But what is this? Look at this.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 Na, totális a káosz. Vissza kell mennünk a 49-es módosítóra, ugye, mert a második részek okafogyottá válott, tehát akkor a 49-esről kell szavaznunk, és arról nem szavaztunk, mert hogy csak az első részről szavaztunk, tehát akkor a 49-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nos, és akkor most megyünk az 56-osra, mellette, uh, elnézést, arról már szavaztunk. Akkor 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most ö, megnyitom a gépi szavazást a véleménytervezést egészéről. Tessék, Péter, ö, nem tudom, de ha jól emlékszem, akkor a 11-esről is volt két verzió, két változat, ha a 11-est megnézzük. És, és mind a kettőre igennel szavaztunk. Akkor ez lehetséges? vagy, vagy a másodikról akkor már nem is kellett volna szavaznunk? Úgyhogy ezt nem értem. Tehát, hogyha az elsőről igennel szavazunk, akkor egyáltalán miért szavaztunk a második részéről, második változatról? Hogy akkor, akkor annak nem kellett volna okafogyottá válni? Csak ilyen ügyrendi kérdés a részemről, köszönöm. Exactly. The... Pontosan. Az elsőt megszavaztuk, ami azt jelenti, hogy a második verzió okafogyottá válik az arról való szavazás. Ugye, az el, ennek a pozitív szavazása eleve azt jelenti, hogy arról már nem is kell szavazni. Nos, akkor tehát térjünk rá a véleménytervezet egészéről való szavazásra, megnyitom az elektronikus szavazást. Le is zárom a szavazást. és elsőtől, elsőprő tökséggel tudtuk elfogadni, gratulálunk az előadónak. Okay. We are now waiting. Nos, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, ami egy petíció, és a petíció benyújtója éppen úton van a terembe, az ülésterembe, úgyhogy van addig néhány percünk mozogni. Köszönöm. Now, I'm happy to welcome. Nos, akkor szeretettel köszöntjük a petíció benyújtóját, Antonio Batalla, a Peace Link képviseletében méghozzá 0760 per 2007-es számú petíció ügyében, és azonnal meg is adom neki a szót. Ugyan várunk még az olasz képviseletre, de ismerik a állandó képviseletre, de ők ismerik az ügyet, mi nem, úgyhogy kérem foglalja össze, legfeljebb 5 percben. Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak, hogy az Ilva acélműről beszélhessek, amely hazámban, Olaszországban található, a szülővárosomban, de már így is kötelezettség elé, szegési eljárás alá került a bizottság részéről Tarantóban, és azért vagyok itt, mert sok-sok hónap eltelt és azt látjuk, hogy a helyzet nem változott, egyáltalán nem javult, és akkor még finom voltam. Ezen idő alatt nagyon sok bírósági lépés történt az Ilvával kapcsolatban, kormányzati kezelésbe kerültek, került az acélmű, annak biztosítására, hogy továbbra is termelni tudjon a gyár. Az új törvény a lakosságot bünteti, hiszen a gyár működését biztosítja, és továbbra is fent, továbbra sincsen meg az a környezeti engedély, környezetvédelmi engedély, amely nagyon szigorú szabályokhoz van kötve. Úgy tűnik, hogy a kormány nem tartja tiszteletben sem az uniós, sem az olasz szabályokat, és sárba tiporja a tarantóiak alapvető jogait, tiszteletben tartja a munkához való jogot, de nem az egészséges környezethez való jogot, és mi ezt szeretnénk biztosítva látni. A hatóságok által és a piszlink által mért értékek nagyon magasak és aggasztóak. Vannak ö, olyan részei a gyárnak, amelyeket bezártak, de ez nem csökkentette a légszennyezést, és továbbra is napi szinten tartja fent a szennyezést, és, és folyik a szennyező anyag a tengerbe. Az embereket sorsára hagyjuk, és tudjuk, hogy tudjuk, hogy a dioxinnak például, ólomnak, stb. milyen következményei vannak. Ezeket megtalálták ö, Tarantóban, betegséget és halált hoznak. A legjobb elérhető technológiákat nem használják annak érdekében, hogy ki szűrjék az dioxint, a kobaltot, a higanyt, az olmot és más káros anyagokat, szennyező mérgező anyagokat. Sürgős lépésre van szükség Tarantóban, a gyerekek körében a halandóság rendkívül mértékben megnőtt, illetve kardiovaszkuláris betegségek, légzőszervi betegségek is átlag felettiek Tarantóban az országos átlaghoz képze, képest, beleértve mindenféle társadalmi csoportot és korcsoportot miért várunk arra, hogy még többen halljanak meg gyerekeket, időseket is be, beleértve? Miért nézzük végig ezt a környezetvédelmi katasztrófát, amire már rámutatott a bizottság is, és kötelezettségszegési eljárást indított e tárgyban, és ez még csak tovább terjedhet más ö, e, térségre. Ö, e, adjunk, ha időt hagyunk Olaszországnak, akkor az arra, hogy további információval szolgáljon, akkor ezzel Európa legnagyobb acélműve továbbra is tud termelni, ugyanakkor ez komoly károkat okoz, annak ellenére, hogy a cég pénzügyi stabilitása megingott, és a jövője sem biztos. Van egy kis temp templom, kegyelmes asszonyunk kápolna, és ez a szimbóluma, szimbólumá vált ez a kis templomocska, hiszen a történelmünk során ebben testesül meg az a segítség, amivel az emberek segíteni próbáltak magukkal, magukon. Az ilva vonatkozó szabályok lehetővé teszik a működését, de szeretnénk azt, hogy ezt a céget felszámolás alá vonják. Olaszország nem tesz semmit a helyzet megoldására, és a tarantóiak számára sem kínál egy jobb jövőt. A szennyező, szennyezésre vonatkozó teszteket nem végezték el, annak ellenére, hogy a hatóságokat mi is kértük, többször kértük, és különböző ügynökségekig és a népesség, á, lakosság átlagos egészségállapota rendkívül aggasztó. Hat, hatósági bizonyítványaink vannak, dokumentumokat tudjuk alátámasztani, tanulmányokkal, hogy semmi nem tűnik úgy, hogy hatással lenne az olasz hatóságokra, hogy véget vessenek ennek a veszélyes és kártékony termelésnek. Minden vonatkozó anyagot, tanulmányt eljutattunk a bizottsághoz, az illetékes végazgatáshoz, de 2014. októberében hallottunk a bizottságtól utoljára, azóta telnek a hónapok, és a helyzet csak tovább romlik. És most mi, mint a Peace Link képviseletében én arra kérem önöket, hogy álljanak ki a tarantóiak mellett, és segítsenek orvosolni ezt a helyzetet. Hiszen, és arra kérjük a bizottságot, hogy folytassa tovább a munkáját, és legyen rajta, hogy igenis megtegyik a szükséges lépéseket. Köszönöm. Thank you very much for your... Köszönöm szépen ezt a kimerítő összefoglalást, és hogy betartotta az időkeretet, ami nem mindig jellemző. Szerettem volna megadni az olasz állandó képviseletnek is a szót, de sajnos nem tudnak egy autóbaleset miatt részt venni. Úgyhogy most megadjuk a szót a bizottságnak, Giuseppe Mangaro úrnak, és akkor át is adom ezzel a szót. Köszönöm elnök, köszönöm mindenkinek, jó napot kívánok, ahogy a kérvénybenyújtóinak képviselője elmondta, egy szabálysértési eljárás indult az írva acélmű ellen. Ennek az indoklását megküldtük az olasz hatóságoknak. Az olasz hatóságok erre válaszoltak 2015. januárjában. Utána egy politikai és egy szakmai találkozóra került sor a bizottság és a, az olasz hatóság között 2015 márciusában. A szakmai találkozó után a bizottság azt kérte az olasz hatóságtól, hogy, egy, hogy plusz dokumentumokkal segítsék a munkánkat, mert vannak bizonyos dolgok, amelyek nem egyértelműek, tehát nem egyértelmű, hogy az olasz hatóságok válaszának mi, ö, mi a tartalma. Április 24-én küldtük el, küldték el az olasz hatóságok az utolsó válaszukat, dolgozunk ezzel jelenleg is, elég sok dokumentumot kaptunk, és azokat a, azokat a dokumentumokat is olvassuk, amelyet, amelyeket a petíció benyújtói küldtek el. Mindent figyelembe veszünk, és természetesen ez részét képezi a szabálysértési eljárásnak, hogyha kielemeztük, értékeltük ezeket a dokumentumokat, akkor tudjuk eldönteni, hogy hogyan tovább. Köszönöm. I thank you very much. Köszönöm szépen, és akkor megnyitom a vitát a hozzászólásokra. Igen, elnök asszony. Nem először hallunk erről az üzemről, és emlékszem jó néhány ülésre itt a szakbizottságban, ahol itt volt a, a biztos úr is, és nem tudom megmondani, hogy pontosan mi történt, de, de itt, hogy egyszer csak elkezdtünk az acélgyártásról beszélni, a, ahelyett, hogy környezetvédelemről beszéltünk volna. És arra emlékszem, hogy tehát nem, nem tudom pontosan részletekbe menően megismételni, de az volt az érzésem, hogy a, a bizottság mint hogyha a dolgok ugye a feje tetejre álltak volna. És aztán az olasz kormány új törvényeket hozott. Azért, hogy ez ne legyen ö, jogszabályellenes. És akkor csak itt ülünk, és hogyha tényleg szükség van e- erre az acéltermelésre, akkor ezt, e- ezt én nem vitatom, de hát nem lehetne ezt valami rendesebb, kevésbé kártékony módon megtenni? Tehát a bizottság, most nincs már terelni úr, biztos úr a, a bizottságban, és hála Istennek, hiszen ő is most már csak szavaz valahol valamiről, de azt gondolom, hogy a bizottságnak igenis fel kellene lépnie, és foglalkoznia érdemben ezzel a petícióval. És most már tényleg itt az ideje, hogy valaki csináljon valamit. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nachtanul következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, köszönhet a petíciót benyújtójának. Nagyon örülök, hogy újra beszélünk erről a témáról. Én Tarantóban decemberben jártam, és a, én vagyok a felelős ezért a témáért, úgyhogy amikor először ott jártam Tarantóban, én is találkoztam a lakóság egy részével, akik tényleg igen súlyos szennyezésnek vannak kitéve, többen már meg is haltak. Aztán a lakosságnak egy része akik azt mondják, hogy nem lehet bezárni az üzemet, mert ez veszélyezteti a munkahelyüket. Én nem akarok itt most dönteni. Én egyike vagyok azoknak, akik úgy gondolják, hogy mind a kettő elképzelhető, mint megoldás. A Riva család gyakorlatilag, ami a környezet tiszteletbetartását illeti, a beruházást illeti, úgy tűnik, hogy tiszteletbe tartotta a szabályokat, és azt gondolom, hogy két milliárd eurót ö, akart az olasz állam befektetni abba, hogy a környezetet védje itt, és a közegészséget is tiszteletbe tartsa. De úgy tűnik, hogy nem így van. Gyakorlatilag továbbra is szennyez az üzem. Én azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság tényleg az olasz államot kikérdezni, hogy mi a helyzet az elengedhetetlen beruházásokkal, és hogy megfelelően tiszteletbe tartsák az időzítéseket is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közegészség nem alkutárgya, de ugyanakkor mindenki érdekét is figyelembe kell venni, hogy ne legyen, hogy legyen már vége ennek, hogy állandóan a foglalkoztatottsággal próbálják őket fenyegetni. Most válaszolhatok? Kérdezi a petíciót benyújtó. Elnök asszony, nem, nem, majd utána, amikor már a kollégák is elmondták a véleményüket. Kirió úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Kredo. Én úgy gondolom, hogy jó lenne kijelenteni, hogy tényleg nem alkutárgya a, a közegészség, és persze jog, a munkához való jog. Ez kétségtelen. Ugye az, ami a hazánkat, az államunkat illeti, én nem tartozom ahhoz a koalícióhoz, amely a mostani kormányt védi. Én szeretném a népet képviselni. Gyakorlatilag nap mint nap betegszenek meg az emberek, halnak meg az emberek, és a, az olasz kormány, a regionális önkormányzat nem foglalkozik ezzel. Úgyhogy szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem így van. Mert ha egyrészt azt mondjuk, hogy az élethez való jogot meg kell védeni, ezzel tökéletesen egyetértek. Másrészt viszont nem tudom elfogadni azt, hogy azt mondják itt, hogy az olasz kormány nyomást gyakorol az olasz igazságszolgáltatásra. Ez túlságosan erőteljesen fogalmazott vélemény, mások és mások a hatáskörök, ami a kormányt illeti, illetve a bíróságot illeti. Ami, a hely, ami az én véleményemet illeti, én az intézményeket védeném. A régió kompetenciájába tartozik a közegészségügy. Nyilván vannak dolgok, amiket nem lehet megtenni, de gyakorlatilag ez nagyon nehéz helyzet, nem lehet itt megoldani, mert nyilván szükség van arra, hogy minden egyes intézmény kivegye a részét, ebből Európa is én azt gondolom, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és hogy a kormány lépjen, mégpedig gyorsan. Azonban, mint olasz képviselő, nem tudom elfogadni azt, hogy itt meghalnak az emberek ezt az olasz kormány hibájából. Köszönöm szépen. Grazie. Eleona Révi, köszönöm szépen. Én a magam részéről azt szeretném elmondani, hogy az olasz kormány is hibás, ez nyilvánvaló. Sajnálatos módon egy katasztrofális jelenséggel állunk szemben. Ez a terület, a terület lakossága már évek óta szenved a katasztrófa miatt, és Olaszország semmit nem tett azért, hogy ez megváltozzon. Ezt azért mondom, mert van egy olyan dolog, ami teljes mértékben hiányzik, ez pedig az, hogy a kibocsátást elemezzék, illetve a járványügyi hatást is föl kéne mérni, föl kéne mérni, hogy a különböző kibocsátott anyagok milyen egészségügyi hatással járnak. Csak, részlet, csak részletekben, illetve részekben látunk rá erre a problémára, nem tudjuk, hogy a acélmű által kibocsátott anyagok pontosan milyen egészségügyi károsító hatással járnak. Tehát a légkörbe kijutott anyagokat és az egyéb kibocsátott anyagokat, amelyek a, a környezetben jutnak, dioxint, ezt meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen hatása van, gondolok a mezőgazdaságra, az állattenyésztésben kifejtett hatása, illetve az emberek egészségére kifejtett hatása, és ezt föl kell mérni, tehát a föld szennyezettségét is mindenképpen elemezni kéne. Azt hiszem, hogy eddig túlságosan könnyen vagy lazán kezelték ezt a dolgot az olasz hatóságok, A hetes számú Renci határozat nem teszi lehetővé, hogy a kérvényező áldozatok kártérítést kapjanak. Nos, arról van tehát szó, hogy gyakorlatilag a több száz civil kérelmező nem fogja megkapni azt a 30 milliárdot, 30 milliót, amit azt a 30 milliárd eurónyi kártérítést, amit kértek, gyakorlatilag fel van mentve, tehát a szennyező cég több ezer ember érintett ebben, tehát mindenképpen nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és meg kell próbálni nyomást gyakorolni, hogy a dolgok megváltozzanak. grazie Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm hogy eljött ide a petíció beadóinak képviselője. Drámai a helyzet. Én is Tarantói vagyok. Úgy tűnik, hogy a bizottság is és az olasz kormány is vesztegeti az időt, pedig időre szükség van, gyorsan, okos döntéseket kell hozni, hogy az emberek egészségét védjük, és a környezetét is védjük. 2011 óta tart ez az ügy, aztán 2012-ben kezdte el a bizottság az eljárást, nem védik, a, nem védik így a bizottság és az, az olasz kormány sem az embereket, sem a környezetet, sem a gazdasági ö, tevékenységet. A kormány már hét határozatot ö, hozott meg ebben a kérdésben, de még mindig nem sikerült megoldani a problémát. 13 éve figyelik meg ezt a, figyelik meg ezt a helyzetet, és azt látják, hogy a, a környezetkárosító hatások miatt évente 30 ember veszti el az életét. Az acélmű egyértelműen okolható azért, hogy különböző degeneratív betegségek jelentek meg a lakosság körében. Ezt hogy lehet máshogy nevezni? Ez egy környezeti katasztrófa. Az ilvát tehát vizsgálják emiatt, és egyértelműen szerintem az ILVA felelős ezért a környezeti katasztrófáért. Ez megfelelő? Ön szerint, önök szerint, hogy három év múlva fogják ezt eh, lezárni? A környezet eh, felelős környezetért, eh, környezettel foglalkozó orvosok is megállapították, hogy hihetetlenül nagy mértékben megnőtt a különböző rákkeltő anyagok bejutása a környezetben. Nagyon sok haláleset okolható ezért, nagyon, sok, nagyon nagy a gyermekhallandóság is, tehát az élet esélyben nagyon sokan meg nagyon sok gyermek elveszti az életét, sőt, már magzati állapotban is rendkívül káros hatással van ez a ez a kibocsátás. A kormány úgy tűn, tűnik, mintha bizonyos intézkedéseket alkalmazna, de ez nem, valójában nem történik semmi. Az alkotmányügyi bíróság ítéletet hozott, és az Ilvát megmentő első határozat alkotmány ellenességét kimondta. A megpróbálják tehát minden jogi eszközzel elérni azt, hogy ne történjen semmi. A regionális környezetvédelmi ügynökség ezzel nem ért egyet, de úgy tűnik, hogy az, aki a, hely, a környéken ivóvizet észik, vagy be ö, lélegzi a levegőt, az nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb meg fog halni. Most már 12 ezer ember érintett. Nos, arról van itt szó, hogy elég belélegezni ezt a levegőt, elnézést, hogy ilyen sokat beszélek. Tehát jó lenne, hogyha komolyan vegyék a kérésünket. Egyébként ne kerülj, ne kerülj el a figyelmüket az sem, hogy a beruházási bank is segíteni kíván ennek a cégnek. 1,2 milliárddal. A 75 per 2010-es intézkedést mikor fogják bevezetni, ahogy felelősségre vonhassák végre a szennyező üzemet? a, környezet, a környezetvédelmi irányelv egyértelműen kimondja, hogy ki a felelős. Ki a felelős azért, hogy a lakosság kárait megfizesse, illetve az egészségügyi károkat megfizesse. Mi lesz, az, mi lesz az állami támogatással? Ki a felelős azért, hogy az állam támogatja ezt az üzemet? Az olasz hatóságokat és az európai hatóságokat is kérjük, hogy segítsenek. 120 milliárd euróra van szükség ahhoz, hogy illetve ezt költötték el arra, hogy a környezeti károkat valahogyan helyreállítsák. most ez nem történt meg valójában, tehát elvesztegetett pénzről van szó. Egy vizsgálóbizottság, amely a, a környezeti bűnözést méri fel, már elkezdte a munkát. Tarantónak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ezt kivizsgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amikor az ember érzelmileg kötődik egy téma, az nagyon nehéz tiszteletbe tartani a rendelkezésre álló hozzászólási időt. Mindenesetre nagyon köszönöm, és Máriás úr következik. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtójának, aki ezt a rendkívül súlyos problémát ismertette velünk. Tulajdonképpen olyan kérdésről van szó, ahogyan ezt el is magyarázták, és leírták olasz kollégáink. Tehát, ahogy említettem, egy környezetvédelmi tragédiáról van szó, katasztrófáról, hiszen ez az üzem nem csak a környezetet szennyezi, hanem a közegészségügy szempontjából is veszélyes. Talajszennyezés, levegőszennyezés is felmerül, úgyhogy Nyilván az európai jogot kell alkalmazni, és a közegészségügyet védni, védeni. Semmiképpen sem engedhetjük meg azt, hogy folytatódjon ez a katasztrófa, ez a környezetvédelmi e, súlyos tragédia. A második dolog, az acélgyár hozzáállása a munkavállalókhoz. Kizsákmányolják őket, és azzal fenyegetik őket, hogy munkanélküliek lesznek. Ez tényleg zsarolás. Nyomást gyakorolnak a munkavállalókra annak érdekében, hogy azt követeljék, hogy ezek az üzemek folytathassák tevékenységüket, amik pedig szennyeznek, fenyegetik az egészséget, de ugyanakkor munkát adnak. Ha viszont fenntartható növekedést szeretnénk, akkor mind a környezetet, mind a foglalkoztatottságot védenünk kell. A harmadik kérdés, hogy az acél üzem az Európai Unión belül így nem folytathatja tevékenységét. Be kell fektetni ezekbe az acélüzemekbe, mert például Görögországban nagyon sok olyan van, amelyek bezárnak. Nagyon sokan munkanélküliek lettek, úgyhogy tényleg valamilyen foglalkoztatási tervel kell rendelkeznünk az acéliparban, de olyannal, amely tisztelt betartja a környezetvédelmi törvényeket. Ez az az új tendencia, amit meg kellene vizsgálnunk, mint lehetőséget. Ez a harmadik következtetésünk, tehát maradjon javaslatunk szerint nyitva ez a petíció, a környezetvédelmi intézkedéseket tiszteletbe kell tartatni, és az Európai Bizottságnak megfelelő intézkedéseket hozni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagyon rövid hozzászólásra adom meg a szót. Now, because this has been on the table for so long. Auken asszonynak. Szerintem nyitva kell tartani ezt a petíciót, és azt kell mondanunk a bizottságnak, hogy most már annyi jogsértés történt, hogy tényleg most már itt eljött az idő, hogy tegyünk is valamit. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ez így menjen tovább azért, mert valami barát van ott, és azért, mert az olasz közigazgatási rendszer átláthatatlan, és tulajdonképpen ezzel kell itt is szembenéznünk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Kozolino úr parancsoljon. Forse dovremmo prendere... Köszönöm szépen. Talán döntetnénk is valahogyan. Már hónapok óta itt van körülbelül ez a probléma, sőt, itt már van 2013-as, 2014-es dokumentáció, tehát már évek óta tart ez a dolog. Jó lenne, hogyha itt a, a szakbizottságban valahogyan ezt lezárnánk, valami értékelést adnánk. Ez a leg, e, Európának a legnagyobb acélműve. Úgyhogy nagyon komoly felelősségekről van szó, az Európai Bizottság felelősségéről, a, a tagállam felelősségéről és a magán cégek felelősségéről is szó van. Először egyébként magáncég volt ez, a, ez az Ilva, utána pedig állami tulajdonba került. A Riva cég birtokában volt eredetileg. Aztán stratégiai döntés született azzal kapcsolatban, hogy állami tulajdonba kerüljön. ilyen dimenziójú környezeti kár enyhítés még sosem volt Európában, tehát a talajt mindenképpen valamilyen módon kezelni kéne. Kérdés az, hogyha felfüggesztjük a termelést ebben az acélműben, akkor mi történik a munkahelyekkel? Itt több ezer ember dolgozik. Elképzelhető, hogy itt 14-15 e-, ezer ember is dolgozik, és ott vannak még a beszállítók is. Hát lehet, hogy a közigazgatás sem működik megfelelően, sőt, itt politikai problémák is felmerülnek Olaszországban. Aztán erre rájön még az európai szint is. Ebben ugye mindig is előjártunk, hogy komplikáljuk a problémákat, tehát a, a gond igen nagy. A szabály, hogyha akkor is, hogy ha a szabálysértési eljárás azzal az eredménye járna, hogy bezárják az acélművet, tehát mondjuk holnap reggel bezárják az acélművet, olyan szempontból is fontos az, hogy megtörténjen az elemzés, tehát, hogyha bezárnák az üzemet, akkor vajon annak milyen hatása lenne epidemiológiai szempontból, környezetvédelmi szempontból. Én nagyon örülnék annak, hogyha lezárul ez az egész intézményi párbeszéd, akkor visszajöjjön ide ez a dosszié. Létezik tehát egyfajta párbeszéd a bizottság és az olasz hatóságok között, de jó lenne, hogyha ez aztán visszatérne ide. Jó lenne, hogyha nem csak tanul bizony, nem csak beszámolókat hallanánk arról, hogy mi is történik Tarantóban, hanem valamit konkrétan tudnánk tenni. Nyilván minden vélemény legitim, de hogyha mindenki csak a véleményét mondja el, akkor soha nem tudjuk ezt lezárni. És nem lárpullár kell erről vitázni, hanem meg kell oldani egy problémát. Ahogy ezt a többi olasz kolléga is elmondta. Köszönöm. Most örömmel adom meg a szót a petíció benyújtójának. A következik Láthatja, hogy a szakbizottság tagjai pontosan tudják, hogy miről van szó. Ez Európa, Európa számukra fontos, az európai polgárok is önkövetkező. Anzitutto rispondere, eh, főleg a számokra szeretnék reagálni, a két milliárdra, amelyet eh, az olasz kormány tett félre erre a célra. Gyakorlatilag a legutolsó törvény szerint 400 eh, millió euróról van szó, 1,8 milliárd euró kellene Tarantóban a helyzet javítására, de ez se elegendő. Először is köszönetem át képviselőnek és Kocolino képviselőnek a politikát illetően, ami a felelősségre vonatkozik. Nos, ami Tarantót illeti, egy biztos, a betegségek és a halandóság nagyon magas. A gyermek halandóság állandóan nő, eh, és kétségtelen, hogy milyen nem hatékony eh, intézkedésnek köszönhető ez eh, az olasz kormány részéről. Nagy a probléma, és el lehet mondani azt, hogy még soha nem volt erre példa, hogy itt javítsanak a helyzeten, lehet millió érvet felsorolni. Azonban az olasz állampolgárok élete az olasz állam számára, a régiós vezetők számára kellene a legfőbb ér legyen a fellépés miatt. Ami az érvet illeti, nyilván nagyon nehéz, hogy hogyan kell kezelni ezt az üzemet. Eléggé furcsa volt az utóbbi időben ennek a kezelése, és hogyha az olasz állam nem képes erre, akkor valahogy be kell fektetni. Mindenféle szempontból gazdasági, környezetvédelmi és egyéb szempontból is nem fenntartható a dolog, akkor úgy gondoljuk, hogy csak két döntésről beszélhetünk. Vagy megfelelő szintre hozzák ezeket az üzemeket, ehhez nyilván időre van szükség, vagy pedig, hogyha nem tudja ezt az olasz állam kifizetni, akkor gyakorlatilag be kell zárni, mert nem csak a gyerekekre van ennek a hatása, és csak az ott lakókra, hanem egész Olaszországra. Ennek a lábnyoma már máshol is megtalálható volt néhány nappal ezelőtt Milánóban. Tárántó városa és a gyakorlatilag a tudományos adatok alapján, amire ez az értékelés alapszik, gyakorlatilag nem csak a jelenlegi városban, a jelenlegi lakosságra hat, hanem a következő generációkra is. Tehát kellene törvényeket hozni, gyakorlatilag ha lefényképeznénk a várost, azt látnánk, hogy milyen por lepi el az emberek fizetik meg ezt, ennek a kárát a tarantóiak, és ez egyszerűen elfogadhatatlan. Thank you very much. I would like... Köszönöm szépen. Tekintettel, hogy a bizottság képviselője még mindig velünk van, szeretném, hogy érdekelne, hogyha erre reagálna nagyon röviden, de, de nagyon röviden előtte még This is Mrs. Damatónak megadnám a szót, de ugye most hallotta a kollégákat, kérlek kérném a bizottságot, hogy foglalja össze a, az álláspontját, hogy mit kívánnak tenni ezek után ennek fényében, és ezt fontolja meg, amíg megadom Damató asszonynak a szót nagyon röviden. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy bátran ki tudjunk állni egy város mellett, aki bajban van. Sokan beszélnek itt a gazdaságról, de van tizen, ezen 14 ezer munkavállalóval kap, szemben, ott áll az egész város, ami haldoklik, a 100 ezer lakos, ott van a mezőgazdaság, ott van a e, turizmus, de még így is 34 százalék a munkanélküliek aránya, aránya, tehát nem beszélhetünk itt nagy gazdas, gazdagságról ebben a városban, és nagyon komoly egészségügyi bajok vannak le kell zárni ezt az üzemet, nem szabad megengedni, hogy acéltermelés legyen Tarantóban. Köszönöm szépen, megtanul. Köszönöm a szót, elnök azt, hogy nagyon gyors beszél. Mivel a felelősségi körökről van szó, és Európa hiányosságairól, ez ugye jogi alapon is megtalálható, hiszen a részvényesek Angliában találhatók. Ugye nem akarom itt most a felelősséget elterelni, de azt hiszem, hogy a Riva család az első sorban felelős. Még egyszer elmondanám, és köszönet a kollégáknak, akik hozzászóltak. A következő jelentésben tényleg újra kell gondolni azt, hogy mi hogy is látjuk ezt a kérdést, itt nem olyan iparágról van már szó, amelynek munkát kell adni a közegészségügy kárára. Nagyon remélem, hogy minden lobbista, aki a bizottsághoz fordul, azt követi majd, amit a következő hetekben eldöntünk mi. Köszönöm szépen. Egy pillanat. 1970 óta megvan a cég, nem tegnap jött létre. Egy pillanat, egy pillanat, mondja az elnök asszony. Nagyon ritka helyzet állt elő, nem ö, szaladtunk ki az időből, még ketten szeretnének hozzászólni, Koszolino úr és Mariász úr. Egy-egy percre kapnak szót, és utána vége, más nem szólhat hozzá, mert mindent hallottunk már, amit el kellett mondani. Köszönöm. Νομίζω ότι εδώ αναδεικνύεται η αντίφαση ανάμεσα στην προστασία της Nos, itt egyik oldalról itt vannak az egészségügyi és környezetvédelmi érdekek, másik oldalról pedig foglalkoztatási kérdések. De ezek nem szabad, hogy üssék egymást, nem megengedhető, hogy olyan iparágakat támogassunk, amelyek tönkretetik a, tönkreteszik a környezetünket, az egészségünket, és ha ezeket, ha viszont ezeket bezárjuk, akkor az emberek meg kenyér nélkül maradnak közvetlen és gyors intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy megfeleljenek ezek a, az üzemek a, az előírásoknak, e az európai acéltermelés egészére kihatással lehet. Az nem lehet, hogy Drági 1,1 milliárdot kiad valamire, és, és mondván, hogy támogatja a gazdaságot, és, és csak újabb problémákba futunk bele. Tehát ez olyan, mint hogyha, mint hogyha egyik lukkal foltoznánk a másikat. És éppen ezért ezt föl kell vetni az ECON szakbizottságban is. Azonnal, és ezt a pénzt vissza kell forgatni az európai acéltermelésbe. És ez nem csak az olaszok problémája, hanem, hanem akár Görögországé is itt is zártak be üzemeket, szüntek meg munkahelyek tömegesen, és ez így már nem mehet tovább. Kozolino. Köszönöm szépen, Kozolino kollégái. Nagyon röviden. Igen. Én nem szeretnék tartalmi kérdésekről beszélni, nem, nem, nem ezt szeretném most tenni. Utána majd nyilván beszélünk még. Én azt gondolom, hogy az egész eljárás rendkívül bonyolult, lehet, hogy kicsit energikusabban is föl lehetne lépni, mint eddig. Sem az egészségügyi er, hatásokat, elemzéseket nem valam kétségbe tudom, hogy milyen hatása van mindennek Tarantóra és a város környékére. De ne feledjük, hogyha nem akarjuk, hogyha meg, nem akarjuk azt, hogy hiába jöjjön el ide ismételten a petíció benyújtója, akkor valamit tennünk kell. Tehát még egyszer elő kell venni ezt a témát. Jelenleg az olasz kormány és a bizottság tárgyal semmiféle eredmény nincsen. Szeretném, hogyha a PETI szakbizottságot is bevonnák ebbe a döntési folyamatba, ezt kérem, ezt próbálom elérni, de nem eh, érdemi kérdésekről van itt szó, a mai vita során különböző vélemények ütköztek. Komoly kérdés az is, hogy honnan veszük mindehez a pénzt. Két milliárd euróra van szükség ahhoz, hogy a környezeti károkat enyhítsük. Hát eh, van olyan ország, aminek a GDP-je 2 milliárd euró. Nyilvánvaló, hogy nincs elég pénzünk meg ott van a magántulajdon kérdése is, magántulajdon juttatott minket erre a sorsra, úgyhogy nagyon nagy gondok vannak itt, de én nem hagynám ki a lehetőséget, amit kínálkozik. Jó lenne tehát, hogyha visszatérnénk erre a kérdésre, amikor a bizottság és a olasz kormány már valamit leszögeznek. Köszönöm. Most pedig a bizottság következik. A bizottság végighallgatta a kollégákat, különböző javaslatokat hallott. A bizottság megkérhetném, hogy foglalja össze, hogy most mit kíván tenni a bizottság? Köszönöm, elnök asszony! Hát én most nem tudom azt elmondani, hogy a bizottság mit tervez, csak azt tudom mondani, hogy folyik az összmecsere az olasz kormányjal, az olasz hatóságokkal. Mint említettem, április 24-én kaptuk meg az utolsó dokumentum csomagot, azt tanulmányozzuk, és tanulmányozzuk természetesen azt az anyagot is, amit a petíció benyújtóitól kaptunk. Hogyha mindenen, ha mindent ö, végignéztünk, akkor születik döntés. A, a legutóbbi ö, indokolt véleményre 2014. szeptemberében került sor. Nos, ilyen esetben, hogyha nincs megoldás, akkor bíróság elé szokott kerülni a dolog de nem tudom most megmondani, hogy ez is ide jut-e. Köszönöm. Elnök, jó. Most már igazán szeretném lezárni ezt a napi rendi pontot. Mégpedig úgy, hogy az előről mutató legyen. Ez egy nagyon régi petíció. Már olyan régóta, nagyon már nagyon régóta jelen van a probléma, az emberek szenvednek, ez nyilvánvaló. És a petíciós szakbizottságnak nagyon fontos az, hogy ezt a kérdést egyértelműen kezeljük, itt közegészségügyről van szó, ez nem vicc. A bizottság azt mondja, hogy egy hete kapták meg a legújabb tájékoztatást. A bizottság ismételem majd tájékoztat minket, és ennek kéne egy határidőt szabni. Mondjuk június vége előtt várjuk az újabb tájékoztatást erről az esetről. Értem, hogy most nemrég kapták meg az anyagot, még nem tudták ezt teljes mértékben elemezni, de jó lenne, hogyha hát most két hónap június végéig, tehát jó lenne, ha június végére meg lenne a helyzet teljes elemzése. A számunkra is kielégítő lenne, és akkor ismételten napirendre tűznénk megnéznék akkor, hogy mit lehetne tenni. Ez így megfelelő? Jó. Önöknek is? Jó. Jó lett volna, hogyha itt van az olasz állandó képviselet is, ha jól tudom, akkor autóban esett áldozata lett az a személy, aki idejött volna, reméljük jól van. The next case that we have on our... Nos, a következő esetünk, ez pedig a 2191 per 2013-as petíció, amelyet Piero Bruni nyújtott be, szintén Olaszországból, zenajtó szennyezésével kapcsolatban. Ön a Lágodi Bolszana Egyesület elnöke, mindjárt megadom a szót önnek, és kérem, hogy tartsa be az öt perces beszédre vonatkozó időkorlátot. Köszönöm szépen. Eh, buongiorno, grazie Presidente. Dunque, jó napot kívánok, köszönöm szépen. Az, EU, az Európai Unió Olaszországgal szemben szabásértési folyamatot kezdett, mert nem tette meg a szükséges lépéseket azért, hogy nem, te, nem tette meg a szükséges intézkedéseket azért, hogy a bolszénai tó környezeti, megfelelő környezeti állapotát visszaállítsa. A bolszénai tó ökológiai minőségét meg kell menteni. Két vegyi paraméter alapján lehet megmérni azt, hogy milyen a vízállapota a teljes foszfor tartalom alapján, ami az eutrofizáció szintjére utal, illetve az arzén szintje alapján, ez egy rákkeltő anyag, ami a vízben található meg, és ezt a vizet egyébként felhasználják aztán az ivóvíz hálózatban is. A tó egy elég különleges tó, mert vulkanikus eredetű, vulkanikus kőzet veszi körül, ami nagyon porózus, vízáteresztő, és egy vízgyűjtő terület szélén található. Egyébként láthatják, hogy a, a fekete vonal jelzi, hogy hol van a vízgyűjtő terület határa, ennek a közepén van tehát a tó. Az északi területekről a víz, az északi vízgyűjtő terület a Tevere folyóba ömlik, ahol pedig a, az, a déli területen pedig a föld felszín alatt éri el a víz a tavat. Ez azt jelenti tehát, hogy a vízgyűjtő területről a vulkanikus kőzeten keresztül a tóba érkezik a sok oldott anyag, és ugye ez egy mezőgazdasági szempontból aktív terület, nagyon sok foszfort használnak fel a mezőgazdaságban, ez mind a tóba jut. Egy geotermikus erőmű is létezik a területen, arzén keletkezik, az arzén a föld felszín alatt és föld felszín felett bekerül a tóba. Aztán egy elvezető folyón keresztül a tengerbe. Különböző települések vannak a tó körül, és ezeknek a településeknek a szennyvize egy szennyvíz tárolóba kerül, de ez még ez nem teljes. Házak, lakóházak, éttermek, kempingek vannak a területen. Ezen a területen tehát szennyvíz kerül a tóba, és sokszor ezek foszforban gazdag szennyvizek. Így néz ki a tó a szennyvíztároló környékén. Nagyon rossz állapotban van a szennyvíztároló, pár kilométerre a víztől, és ez mind a szennyvíz, a plusz szennyvíz kezeletlenül beleömlik a tóba. Itt ez az ábra a foszfor koncentrációról szól, egyre jobban no nő a koncentráció, korábban 2004-ben 8-9 mikrogram volt, most pedig 15. 15 mikrogram körül van, néhány napja mértük. Vagyis egyáltalán nem javult a helyzet 2008-tól kezdve, ahogy ezt az olasz hatóságok állítják. Második dolog, a foszfor szintjének csökkentése lenne a cél, tehát legalább 8-9 vagy 10 mikrogramra kéne csökkenteni a szintjét, ez lenne a célkitűzés. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon. Az arzén kérdése, a következő téma. Jobb oldalon az látható, hogy a Tevere folyó a Tevere folyóból vesznek, vesznek vizet, ezt felhasználják a geotermikus erőműben, aztán visszasajtolják ezt a vizet, ez már a tó vízgyűjtő területén van. Na mi is történik? Nem teljesen impermeábilisak a, a rétegek, tehát itt vízzáró nem teljesen vízzáró hatásúak ezek a kőzetek, ezért az arzén egy része bizony a, a tóba jut. In conclusione. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a célnek az egyik cél az kéne, hogy legyen, hogy visszatérjünk a 10 mikrogrammos foszforszintre. szintre. Nem találom itt a megfelelő diát, megvan. Tehát nagyon fontos, hogy a 10 mikrogram per literes foszfor szintre visszatérjünk. 6 mikrogram per liter az arzén koncentráció, és ez a, az arzén bejut az ivóvízrendszerbe. Azért, hogy 5 megavatnyi elektromos áramot hozunk létre, egy egész tavat tönkre akarunk tönni, tenni, ez nem megengedhető. Aztán nagyon fontos az is, hogy a vízgyűjtő területben biogazdálkodás folyjon. A Tusai Egyetem, vagy a Viterbói Egyetem egy tanulmányt készített, Európa finanszírozta ezt, egy nagyon jó terv készült arról, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, ezt berakták aztán egy fiókban, nem lett vele semmi. Fontosnak tartom azt, hogy a tó mentén lévő különböző létesítmények, a kempingek, az éttermek megfelelő kritériumokkal vagy feltételekkel működjenek, tehát egészségügyi szempontból, közegészségügyi szempontból is. És fontosnak tartom azt, hogy tehát a víz körforgását mindenképpen a lehető legjobb állapotban tartsuk. Én befejeztem, remélem, időn belül maradtam. Köszönöm szépen, akkor megadom a bizottság képviselőjének a szót, Márkanáró úrnak. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok mindannyiuknak. Ahogy a petíciót benyújtó és elmondta, már bizottsági eljárásról van szó, a Bolszanói tóról, nem jogsértési eljárásról, még folyik a nyomozás, a tényfeltárás. Az olasz hatóság utoljára áprilisban válaszolt a kérdéseinkre ebben az évben, úgyhogy pillanatnyilag a tényfeltárás bizonyos tényeket állapított meg. Két tényező határozza meg a szennyezést a tóban. A nem megfelelő kezelése a szennyvíznek, erről már hallottunk a petíciót benyújtnótól, a másik pedig az entropikus oldal a mezőgazdasági tevékenységnek köszönhetően. Itt a nitrátok kerülnek a tóvizébe, és nyilvánvaló, hogy ha ez a két probléma, ez a két szennyező forrás nem szűnik meg, ami nyomást gyakorol a tóra, akkor nagyon nehéz lesz tiszteletbe tartani azokat a paramétereket, azt a vízminőséget, amelyet előír az irányelv, ami az első problémát illeti, a nem megfelelő kezelését a szennyvíznek, ami bekerül a tóba, az utolsó ö, olasz hatósági ö, közés szerint a szennyvíz tisztításra vonatkozó legutolsó intézkedések a Belszánai tó környékén hamarosan megkezdődnek, és 2017 májusában valószínűleg beindul a folyamat. A bizottságnak akkor monitorozni kell majd, hogy hogyan folynak ezek a munkálatok. Csak emlékeztetni szeretném a petíciót benyújtót arra, hogy ami a városi szennyvíz nem megfelelő kezelését illeti, ez állandó probléma Olaszországban. Ezek már több szinten is jelentkeztek, több jogsértési eljárás indult be, több száz lakóhelyen városi lakóhelyen Olaszországban. Ami a Bolcenai tót illeti, tervben vannak ezek a munkálatok, és ez tényleg meg is valósul. Ami a második dolgot illeti, a nitrát szennyezést, ami a mezőgazdasági tevékenységből származik. A 91-es irányelv értelmében meg kell határozni olyan területeket a tagállamokban, ahol túlságosan nagy a szennyezés, bizonyos intézkedéseket kell bevezetni, és nitrát által szennyezett területnek kell minősíteni őket. Nos, az olasz államnak kell tisztáznia azt, hogy a bolszenói tó eddig még nem került be, nem került fel erre a listára, amely a nitrátok által szennyezett, veszélyeztetett területek közé sorolná, és aztán nyilván a bizottság dönt majd, hogy a 91-es irányelv értelmében a bolcenói ó környékét ennek kell -e minősíteni. És akkor a bizottság, ha így dönt, felszólítja az olasz államot, hogy ennek megfelelően intézkedjen. Ahogy említettem, abban az esetben, ha ez így van, akkor a megfelelő intézkedéseket kell meghozni az érintett hatóságoknak, hogy a nitrát kibocsátást az érintett területen csökkentsék. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Es el turno de los diputados. Eh, adelante. Leonor. Nagyon köszönöm, akkor menjünk tovább. Köszönöm szépen a szót. Köszönet Bruni úrnak, hogy eljött és felvetette ezt a fontos problémát, amely alapvetően már x esete Olaszországban sajnálatos módon az ilyen jellegű problémáknak mert nem föltétlenül figyelnek oda megfelelően a forrásaink, a területeink megfelelő kezelésére. Sajnálatos módon sok ilyen eset van. Ebben az esetben is. Hiszen Láció egyik legfontosabb területéről van szó, nem nagyon sokan próbálták megvédeni ezt a területet. Azon intézkedések, amelyeket foganatosítani kellett volna már 2013 óta, a valóságban nem voltak elegendőek, mert ahogy ezt hallottuk, a petíciót benyújtójától is, gyakorlatilag az történt, hogy a kikötéseket figyelték, hogy hány hajó kötött ki, illetve csökkentették a halászatot. Hogyha lett volna megfelelő terv 2008 óta, hogy az európai forrásokat is felhasználják a környezet helyzetének javítására, gyakorlatilag itt sem nagyon történt semmi mindig a helyiektől származtak javaslatok, hogy javítsanak a helyzeten. Például a geotermikus folyamatok leállításával ezt tovább figyelembe kellett volna, figyelembe kellett volna figyelni. Igen, súlyos a helyzet. A, a szennyvíztározók vonatkozásában Ebben az esetben is, mint más esetekben is nyitva kellene tartani ezt a petíciót, mert folyik a tényfeltárás, ugyanakkor a ö, törvénysértési eljárás, ugye létezik a vízkeret irányelv, itt is ö, tapasztaltak ö, törvénysértést, úgyhogy kérjük, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót, hogy továbbra is figyelem középpontjában legyen ez a gond. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megköszönöm a petíció benyújtójának ezt a rövid, de nagyon velős bemutatót. Az már rögtön látható, ez egyik bonyolult kérdés. És hatása van minek a problémának egy másik nagyon fontos gazdasági ágazatra, ez az idegenforgalom. Ökoturizmus, fenntartható turizmus Hát az olasz gazdaság egy nagyon fontos ágazata. Tehát bonyolult a helyzet, sok ellentmondást tartalmaz, hogy a, hogy a egész tó nyugati részének nincs szennyvíztározója, de itt nagyon sok a különböző lakóépület, de ugyanakkor van itt kemping is, meg ö, étterem is mit lehet ilyenkor tenni, mit, mit bezárjuk, a, bezárjuk ezeket az idegenforgalmi létesítményeket, tehát az gazdaságilag fenntarthatatlan, vagy bezárjuk a szennyvíztározót, akkor ellehetetlenül minden. Mit tegyünk? Vagy hogyha építünk egy szennyvíztározót, akkor ez is káros hatása lesz az forgalomra. Könnyű megoldás nincs, de nagyon fontos az, hogy ezt az elemzést véghez vigyük, és ezért kell föntartani, ezt a petíciót nyitva tartani. Aquina asszony követ, Auken asszony következik. Kicsit kellemetlen, hogy valahányszor Olaszországról van szó, akkor ez mindig valahogy nagyon bonyolult lesz. Mert hogy az olasz könyvetvédelmi törvények nagyon bonyolultak. Ö, más országban sem lehet ezt megcsinálni, és nem is hallgatnak másra. Lehet, hogy kivetik az, a, a, az adókat, de még sincs, rajt, még sincs pénz semmire. Lehet, hogy nagyon átláthatatlan a közgazgatási rendszer, és emlékszem, amikor egyszer hulladékkal ról beszéltünk, és láttuk, hogy kinek ki, mindenki másokra mutatott, hogy ki a felelős a dologért, de aztán a végén senki nem volt. És azt gondolom, hogy most az olaszoknak most már lassan fe, érett felnőtt módjára kellene viselkedni és komolyan venni, és nem lehet mindent csak lesöpörni az asztalról azzal, hogy hát kérem, ez olyan bonyolult. Mikrofon nélkül szólt hozzá a képviselő úr. Algún, algún diputado. Még valaki esetleg jelentkezik? Nem? Jó, akkor megadjuk ismételten a szót a petíció benyújtójának. Szeretnék Mindenkinek köszönet mondani a támogatásért. A geotermia által jelentett veszélyt, fenyegetettséget kell komolyabban venni. Gyorsan kéne dönteni, még 22 koncesszióra nyújtottak be engedélyt a geotermikus energia kitermelésére, hogyha ezt megadják, az katasztrófa. A ver, está en uso de la palabra. Elnök, a, kép, a petíció benyújtója szól hozzá. Nos, mindig beszélünk arról, hogy a nitrogén és a foszfor milyen koncentrációban van jelen. Nos, a mi esetünkben, ezen tó esetében a foszfortartalom nagyon fontos, erre koncentráljunk. Köszönöm. Bien, les parece entonces... Elnök, jó. Akkor azt javasolnám, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, és az olasz hatóságnak küldünk egy levelet, hogy tovább folytassák a vizsgálatot. Jó. Nézzük a következő napi rendi pontot. Alejandro Sánchez petícióról van szó, spanyol állampolgár az ECO alapítvány nevében nyújtotta be ezt a petíciót. 0323 per 2011-es számú petícióról van szó, környezet levegőminőségéről szól, és a tisztább levegőt Európának elnevezési programról. A kérdés az, hogy a madridi közösség és a madridi önkormányzat ezt megsértette. Marta Núñez következik. Marta Muñoz Cuesta. No. Marta Muñoz nincs itt? Én vagyok Marta Muñoz Cuesta, de én az Európai Bizottságtól érkeztem. Oké, non no uh, ah, pues doy la palabra a Jó, akkor Alejandro Sánchez következik az ECO-tól. Elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony. En 2011, ben az Equo eljött ide, és elmondta azt önöknek, hogy a madridi közösség és a madridi önkormányzat a 2008 per 50 LK irányelvet megsértette, amely a levegő szennyezettségről szól. A nitrogén-dioxid és az ózon tartalom kapcsán volt leginkább fenntartásunk, Nemrégiben az Európai Bizottság küldött egy, egy indokolt szakvéleményt a madridi közösségnek ebben a témában. A luxemburgi bíróság elé még nem citálták be a madridi közösséget, pedig az ózon és a nitrogén dioxid kérdésében nem jutottak semmire, nem javult a levegőminőség. Évente Spanyolországban több mint 20 ezer korai haláleset vezethető vissza erre, kétszer annyi, mint a közlekedési balesetekben. Ezekből a balesetekből 2000 esik Madridra. 5 éve, tehát 2010-től jellemző ez a helyzet, hogy a levegő mennyisége, vagy a levegő minősége nem megfelelő Madridban. Már idén is meghaladtam a ö, rossz levegő minőségű napok száma az évente megengedettet. Öt nap alatt sikerült egyébként ezt elérni Madridban, nitrogén-dioxid esetében. A 2850 es irányát kimondja, hogy öt konzekutív évben nem lehet ezeket a határértékeket túllépni, pedig Madridban 2011 óta folyamatosan ez történik. Ezért azt kérjük, hogy ez a szakbizottság kérje azt az Európai Bizottságtól, hogy szabálysértési eljárás kezdjen Madriddal szemben a luxemburgi bíróságon, mert a nitrogéndioxid és az ózon határértékek a madridi közösségben és a madridi önkormányzatban folyamatosan magasak, és ezek nagyon káros hatással vannak a madridi lakosokra és azok egészségére. Elnök, köszönöm. Most a bizottság következik. Márta Monyosz. Buenos días y muchas gracias. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Én három dologról szeretnék külön beszélni. A nitrogénoxidokról, az ozonról és a különböző levegő részecskékről. Az első kérdésben a bizottság nyitott egy szabálysértési eljárás az irányelv, tehát a levegőminőség irányelvre vonatkozóan, ez folyik. A bizottság 2013. februárjában, februárjában indította el ezt a folyamatot. Ezután a spanyol hatóságok válaszoltak, tanulmányoztuk ezt a választ, és egy indokolt véleményt adott ki a bizottság 2014. októberében. Most ezt tanulmányozzák, ez erre válaszolt a spanyol hatóság, és ezt tanulmányozok mi most. A tagállamok hivatalosan minden évben, szeptemberben küldik el a hivatalos levegő minőségadatokat, a spanyol adatok spanyol adatokat 2014. Eh, szeptemberében ismertük meg. A 2013-as évről szólókat is. Ami a különböző részecskéket illeti, 2005-től 2013-ig 5 környezetben, vagy 5 eh, térségben eh, lépte túl és ismerjük az éves határértékeket is, ezt is túllépte Spanyolország, Asturias tartományban vagy régióban. 2005-től 2013-ig. Tehát a bizottság tudatában van ennek a helyzetnek. Elkezdtük a szabálysértési eljárást 2014-ben megszületett az indokolt vélemény. Spanyolország erre válaszolt, ezt elemezzük, és hivatalosan is eljutott a hozzánk a levegőminőség adatokat. Ezek alapján fogunk valamilyen következtetésre jutni, és meghatározni azt, hogy mit lépjünk. Ami a nitrogéndioxidot illeti, Nemrégiben arra kértük a spanyol hatóságokat, hogy pontosítsák a helyzetet. Szeretnénk tudni, hogy pontosan milyen intézkedéseket léptek a tehát megkérdeztük tőlük azt, hogy mik jelenleg a határértékek számukra, mikor lépték ezt túl, és mit tesznek azért, hogy ez a probléma megforduljon. Ami a levegő minőségét illeti, 2010-2013-ban, a teljes időszakban Barcelona környékén, Valles Jobbregátban, Madridban túlépték a határértéket eh, nitrogéndioxiddal kapcsolatban, az éves határértéket. Madridban, a madridi térségben eh, a napi határértéket 2011-12-ben eh, lépték túl, de 2013-ban már nem. Jelenleg tanulmányozza a bizottság ezeket, a, ezeket az adatokat. És a bizottság a legutóbbi információk alapján fogja majd eldönteni azt, hogy milyen lépésre kell sort kerítenünk. Az ózon esetében kicsit más a helyzet, mert az ózon határértékek esetében célértékekről beszélünk, tehát amennyiben lehetséges, mindent meg kell tennie a illetékes hatóságoknak azért, hogy ezeket a célértékeket elérjék. Ez a helyzet tehát az ózonnal. Köszönöm szépen. Thank you very much. I'm now back. I just have... Köszönöm szépen. Visszajöttem. Csak egy sürgős dolgot kellett elítéznem, és nagyon, öröm, nagy örömmel tájékoztatom a kollégákat, hogy az olasz állandó képviselet Nikola Minassinak autóbalesete volt, de szerencsére nem sérült meg, és eljött, és most a bizottság képviselőivel és a petíció benyújtójával beszélnek, úgyhogy szerencsére csak az autó szenvedett károkat, ő maga nem, ezt szerettem volna a kollégákkal megosztani, és köszönöm szépen a bizottságnak a hozzászólását ezen petíció esetében, és akkor most kérem a kollégákat, hogy szóljanak hozzá. There is no Mr. Marias, please. Marias úr, tessék a szóazoni. Είμαι σύντομο. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Και καταρχάς να πω ότι... Köszönöm szépen, rövid A petícióból látszik, hogy milyen nagy szerepet játszik a hogy Nálunk panaszkodnak a, a a polgárok mondjuk a levegő tisztaságára vonatkozóan. És látjuk, hogy azon kell törekednünk, hogy ezek az ügyek előre haladjanak. Tehát, hogy benyújtják hozzák a petíciót, a bizottság is megmozdul, lépéseket tesz, és ez az egész Szett felkarolta, és a spanyol kormányzathoz fordult. Hát ez azért mondom, mert ez nagyon fontos, hogy milyen, ne felejtsük el hogy milyen szerepet tudunk játszani. Na most, ami a levegő tisztaságát illeti, nagyon fontos kérdés, nem csak Spanyolországban, hanem egy sor más országban, hiszen az elmúlt néhány óra, ország, évben jó pár országban, például Görögországban is megfigyeltük bizonyos jelenségeket, hogy a tüzelőanyagokból nagyon sok káros anyag jut a levegőbe, és éppen ezért az a jellemző központi fűtésnél, a kazánokban öm, fát és mindenféle egyebet is eltüzelnek, és ez komoly problémát okozott egészségügyi szempontból, és a levegő tisztasága romlott és ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről. Azt gondolom, hogy ezt nyitva kell tartanunk, ezt az ügyet, követnünk kell figyelemmel. Pontosan, és nézzük meg, hogy Spanyolország mit tesz, és üdvözlöm azt a bátorságot, amelyet a petíció benyújtója tanúsít. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kollégája szó. Néko. Köszönöm, köszönet. Köszönet az ECVO alapítványnak, hogy elhozták ide ezt a petíciót, szerintem is nyitva kell tartani ezt a petíciót, és ahogy a bizottság képviselője is mondta, meg kell várni a folyamat végét. A madridi közösség és a madridi önkormányzat 2011-2015-ben egy úgynevezett kék tervet fogadott el, amely a levegő, mennyiség, levegő minőségének javításáról szól és úgy tűnik, hogy a, nitrog, a nitrogén dioxid, illetve az ózon jelenti a gondot, de úgy tűnik, hogy sikerült azért valamelyik javítani a helyzetet. Egy stratégiai terv is megszületett, 2013-2020-as időszakra. Jobb a helyzet egyébként madridi közösségben, mint magában a városban. Megnézzük, hogy ezeknek a lépéseknek, intézkedéseknek mi lesz a konkrét eredménye. Meglátjuk, hogy a bizottság mit ott tenni ebben a nyitott ügyben, tehát meg kell várni, hogy lezáruljon a párbeszéd a spanyol hatóságok és a bizottság között, addig nyitva kell ezt tartani. And I believe that Rosa, you have... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ezzel előkészítettük azt a lépést, hogy nyitva tartsuk, és szoros figyelemmel kövessük az eseményeket. Azt gondolom, hogy ennél többet most nem tehetünk, vissza fogunk térni a dologra. Kérdezem, hogy Sánchez urat, hogy szeretne még hozzászólni. Igen, köszönöm elnök asszony. Megköszönjük, hogy nyitva tartják a petíciót. Annyit még jeleznék, hogy 2011 óta nyitva van ez a petíciót, és már 2015-öt írunk. A madridi közösség és a madridi önkormányzat még mindig nem tette meg azt, nem mindig nem tette meg a szükséges lépéseket azért, hogy szignifikáns módon csökkenjen a levegő szennyezés Madridban. Madrid egyébként közismert arról, hogy egy szürkés por lengi be a várost, és ez minden nap ott van egy picit csökkent a levegő szennyezettsége a gazdasági válság miatt, de az elmúlt két évben, és sajnálom, hogy eh, nincsenek friss adatai a bizottságnak, tehát az elmúlt két évben, 2013-14-ben a nitrogéndioxid és az ózon szint is szignifikáns módon növekedett. Úgy véljük, hogy a bizottságnak drasztikusabb és sürgősebb lépéseket kéne tennie, ahogy rákényszerítse a madridi önkormányzatot és a közösséget, hogy valamit tegyen, nem csak szépen szóló, jól hangzó terveket kell kidolgozni, és stratégiákat, hanem meg kell nézni azt, hogy például a közlekedésben mit lehet tenni azért, hogy ez a probléma csökkenjen. Madridban nincs semmiféle nincs semmiféle módszer arra, hogy a gépkocsi, csökkent, gépkocsi forgalmat csökkentsük. Folyamatosan túllépi a madridi levegő a határértékeket, konkrét lépések nem történnek, más európai városokban azért történtek lépések azért, hogy a dízelmotor okozta szennyezettséget csökkentsék a város középpontjában tehát a belvárosban. Span- Spanyolország, illetve Madridban ilyen lépések nem történtek. A városban vezető utak környéken rendkívül szennyezett, a madridi hatóságok pedig nem tesznek semmit, itt nagyon magas a nitrogéndioxid érték. Az Ecologista Senacción egy olyan környezetvédelmi szervezet, amely már hat éve adja ki ezeket a jelentéseket. Az elmúlt hat év jelentéséből ötben az olvasható, hogy a madridi hivatalos adatok szerint, tehát a saját adataik szerint is túllépték az irányelvben foglalt határértékeket. Ezek a szennyezőanyagok. Úgyhogy szerintem most már nem jelentések kellenek, meg kérdéseket kell föltenni, nem, most már konkrétan lépni kell az európai szintről is, azért, hogy a madridi közösség, illetve a madridi önkormányzat végre betartsa a levegő minőségéről szóló irányelvet. Köszönöm szépen. Szabálysértési eljárás van már folyamatban, tehát nyilva, nyitva fogjuk tartani, és követjük. De kíváncsi vagyok. Um, kicsit elterelt a figyelmemet ez a sürgős vészhelyzet. Van, hiszen ez végül is Európa fővárosa, vannak bevezető ö, ö, autópályák. Stockholmban aut, ö, referendumot tartottak, szavazást, és az emberek annyira ellenezte, annyira kis többséggel ö, vezették be útdíjakat, és ö, az emberek most már nem is panaszkodnak, tehát lehet, hogy ez megoldaná, Margaret. Tiéd a szó. Két dolog. Kopenhágában is hasonló tervek voltak, nem volt meg a politikai bátorság, úgyhogy a pártomat leszavazták, de én teljesen egyetértek veled. De az első e, e, ügyem itt a bizottságban, 2008-ban vagy 9-ben, az M30-as volt, egy hatalmas autópálya, Madridba vezető autópálya, és, és ezt úgy vezették be, hogy nem volt vizsgálat, előzetes vizsgálat, úgyhogy petícióban tiltakoztunk, és nyújtottunk be a környezetszennyezés, a levegőszennyezés miatt, és a madridi hatóságok megpróbálnak kibújni az uniós jogszabályok elé, hogy ezt utcának hívják, holott mindenkinek teljesen világosan látható, ha oda megy, hogy autópálya bevezető-kivezető szakaszról beszélünk. Tehát, és azt gondolom, hogy itt is az údi megfelelő válasz lehet erre, és emlékszem annak idején ezt a dolgot, hogyan kezelték, de nem hiszem, hogy azóta sokkal jobb lenne a helyzet elnök. Nos, ahogy látja, szemmel tartjuk a dolgot, figyeljük azt, hogy hogy alakul a kötelezettségszegési eljárás, és lehet, hogy itt az ideje belehúzni a kampányolásba Spanyolországban, amihez sok sikert kívánok, és kollégáknak mondom, hogy ezzel végére értünk a délelőtti programunknak, úgyhogy nyugodtan lehet telefonálni, ellenőrizni az e-maileket, vagy akár ebédelni is mehetünk, és találkozunk három órakor Timmermans biztos úrral, és ott egy különleges eljárás lesz, úgyhogy találkozunk délután.